fejlődik ott a demokrácia, illetve az emberi jogok kérdése, és reméljük, hogy nem fogják ezeket a területeket kétségbe vonni a jövőben. Elnök, köszönöm Geller kolléga, következőként Svoboda úr következik másfél percben. Köszönöm elnök úr.